A napi rend értelmében a lánya jelentés következik. Címe a biztosítási közvetítés. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Langen úr következik négy percre. Na, ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, biztos úr, szeretnék először is köszönetet mondani az összességében jó együttműködésért, Számos ülés során készítettük elő az anyagot, a szakbizottságban számos nyitott kérdésünk volt, de végül is sikerült egy kiegyensúlyozott és jó javaslatot letennünk az asztalra az új biztosítás közvetítésről szóló irányelv tervezethez. Ez az első alkalom, amikor a biztosító, biztosítás közvetítők kapcsán, a legkülönbözőbb formájú biztosító közvetítő kapcsán egy egységes és egyértelmű jogszabálytervezetet dolgozunk ki, és itt egységet kell biztosítani. Gondoskodnunk kell a fokozottabb átláthatóságról is az ügyfelek, a fogyasztók javára. Negyedsorban pedig kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült elérnünk a biztosítók tekintetében a fokozott tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatosan, és ezáltal sikerülhet elkerülni a kisebb közvetítők esetében a problémákat. Egységes dokumentumokat vezetnénk be, ami egyértelművé teszi a fogyasztók számára a szerződéses felelét, feltételeket és egyéb feltételeket, amelyekkel jobban össze tudják hasonlítani a kínálatot, és ezen kívül a, felkész, a közvetítők felkészítését is szeretnénk erősíteni. 200 óra, majdnem egy hét ez évente, tehát ez a kötelezően előírt továbbképzés a biztosítás közvetítők számára a tagállamokban. Egy új fejezetről is tárgyaltunk, a biztosítási alapú befektetésekről. Ezeket a MIFID hez kell igazítani ezeknek szabályozását, ugyanakkor viszont figyelembe kell venni a különleges biztosítási jellegét ezeknek a termékeknek. Ugyanolyan termékeket ugyanúgy kell szabályozni a biztosítási piacon, és ezt az egyes jogszabályokban kell előírni. Nem szabad a spekulatív célú biztosítási termékekkel összekeverni. A pénzügyi piacon egyértelművé kell tenni, hogy a különböző termékeket meg tudjuk különböztetni. Az Econ felismeri ezeket a különbségeket, és fontos, hogy a fogyasztók számára érthető információval szolgáljanak a közvetítők, illetve átlátható legyen a kínálat. A jutalékokkal kapcsolatosan itt a nyilvánosság követelménye is elhangzott. Fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek, hogy milyen további költségekkel járnak az egyes biztosítási termékek, és a különböző összekapcsolásos ügyletekből fakadó félreértéseket ezáltal el lehessen kerülni. Egységes szabályokra van szükség a MIFID-del összhangban a biztosítási alapú befektetési termékek esetében. Ebben állapodtunk meg, és messze menően egyet értettünk az árnyék jelentéstevőkkel. Éppen ezért szeretnék nekik is köszönetet mondani, és jó lehet, lesznek bizonyos módosító indítványok, biztos vagyok benne, hogy végül is mindenki támogatni tudja a jelentést. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen. Bármilyen biztos úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szép jó estét kívánok mindannyiuknak. A mai vita témája a biztosítás közvetítés. Werner Langen az imént elmondta előadóként, hogy nagyon fontos a biztosításról megfelelő tájékoztatást adni. A cél az, hogy a családi kiadások csökkenjenek, és a vállalatok számára is fontos segítséget nyújtana ez. A kockázatokat megfelelően le kell, hogy fedje a biztosítás, és megfelelő tájékoztatást kell erről adni. Az irányelv felővizsgálata segíti az átláthatóságot, a megfelelő kockázatkezelést, az összeférhetetlenségek elkerülését szolgálja, és ezek a nagyon fontos célok. A biztosítás egy olyan piacot jelent, amelyen a biztosítás közvetet, közvetítők sokszor kis és középvállalkozások, vagy akár mikrovállalkozások, és azért fogadta el a bizottság a javaslatot ebben a formában, hogy a minimális harmonizációt elősegítse ezzel. Szeretnénk elkerülni, hogy túlharmonizáljanak a tagállamok. Ez egy jó példa ez a javaslat, hogy a tagállamoknak mozgásteret ad, és nem akarunk túlzott harmonizációt, csak a minimális kereteket alakítjuk ki. Köszönöm szépen a parlament közreműködését, különösen a gyors munkát az AMD 2-es ügyben Werner Langennek személy szerint köszönetet szeretnék mondani. Teljes erővel, nagy kitartással dolgozott ezen a fontos témán. Sanchez Presedo árnyék előadónak, Ole Schmidtnek, Sven Gigoldnak, Ashley Foxnak, Jorgen Klüttének szintén szeretnék köszönetet mondani. Hogyha a tanács nem is tudta felvenni a tempójukat, áprilisban reméljük ez megtörténhet majd, a következő hónapok során, vagy év végéig legkésőbb sikerül úgy gondolom elfogadnunk ezt a javaslatot. És két dolgot szeretnék hangsúlyozni ezzel kapcsolatban. Először is a fogyasztóvédelmet szeretnénk erősíteni, egy kötelező tájékoztató dokumentumot szeretnénk a nem életbiztosítás termékekkel kapcsolatban előírni, illetve az EIOPA, mint Európai Hatóság szerepét szeretnénk erősíteni a tisztességes és méltányos kereskedelem értekében. A biztosítás szolgáltatók és közvetítők működését szeretnénk úgy szabályozni, hogy valóban megfelelő verseny alakulhasson ki, és összevethető biztosítási termékek álljanak rendelkezésre. A jövőbeni egyeztetésekre felkészülve szeretnék arra emlékeztetni, hogy a többi jogalkotási témával is össze kell, hogy hangoljuk ennek a kérdésnek a jövőjét, a részleteit. Például a MIFID-del közvetlen az összefüggés, nem régiben fogadták el ezt. És a KIDIP megállapodás párbeszéd tárgyát képezi, illetve a peren kívüli megállapodások, a fogyasztók érdekvédelme két további terület, és úgy gondolom, hogy a tanácssal együtt intelligens megoldás születhet az önök közreműködésének is köszönhető. Tehát előadó úr, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy a biztosítás közvetítés terén sikerül folytonosságot és stabilitást biztosítanunk a belső piacon, védve a fogyasztók érdekeit és az európai gazdaság érdekeit is, hogy a gazdaság jól teljesítsen, úgy, ahogy azt elvárják az európai polgárok. És ez önöknek köszönhetően meg is valósulhat. Köszönöm. Grazie, commissario. La parola all'onorevole. Köszönöm szépen, biztos úr. Steyler asszony következik az IMCO szakbizottság nevében. Két perc adom meg neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Barnier úr. Köszönöm, jelentéstevő úr Hát egy ideig eltartott, még a plenárisig eljutott ez a jelentés, átdolgozás történt, és az átdolgozásnak a lényege az, hogy a fogyasztók ismételten bízzanak a biztosítási piacban. Komoly inkonzisztenciákról beszélhetünk, például a tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatban. Sokszor félreértik a kockázatokat, a költségeket, a fogyasztók nem értik pontosan, hogy milyen jellegű egy biztosítási termék. Ezt kell javítani. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy az átdolgozott tervezet javítja ezeket a hibákat. Szeretném, hogyha a fogyasztók mellett jobban kiállnánk, mint ahogy ezt az Econ gondolja. Nagyon csalódott vagyok, hogy az átdolgozásban az alternatív vita rendezési mechanizmust megváltoztatja. Nemrégiben ugyanis a parlament ugye megállapodott ezzel kapcsolatban. Kár volt ezt nem bevenni ide. Ha az Egyesült Királyságból indulunk ki, ott a pénzügyi ombudsmannak ö, ö, kötelező érvényű döntései vannak, tehát azoknak, azokat a döntéseket mindenképpen tiszteletben tartani. Aggasztó a helyzet. Európa országainak a lehető legmagasabb fogyasztóvédelmi szabályokat kell megvalósítani. Nem szabad, hogy ez a javaslat csökkentse a védelmi szintet. Az alternatív vitarendezési ö, ö, rendszer hibája ö, nélkül tudnám támogatni ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Úgy érzem, úgy gondolom, hogy Léne úr nincs itt körünkben.

Most a szociál, szocialista frakció nevében Sánchez Presedo úr következik két perce. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire nagyra becsülöm eh, jelentéstevő Langen úr és mások munkáját. Egy nem elhanyagolható iparágról van szó, a biztosítási közvetítés rendkívül sok embernek ad munkát, nagyon nagy bevételt jelent, illetve a különböző nemzetközi szabályoknak is meg kell, meg kell felelni, illetve egy de minimis szabály érvényesül a jövedelmezésben. A biztosítás nem egy egyszerű termék, ugyanakkor szakmai feltételeknek kell megfelelni, a, van, egy bizt, van egy magatartási kódex, megfelelő, megfelelő képzési rendszeren kell átesni a biztosítási közvetítőknek. Nos, Fontosnak tartom azt, hogy a fogyasztók úgy hozzanak döntést a termékekről, hogy minden információnak tudatában vannak. A befektetési termékeknek, például a MIFID szabályoknak meg kell felelni. Átláthatóságra van szükség a jövedelmezésben, hogyha érdekellentétről van szó, vagy összeegyeztethetetlenségről, összeférhetetlenség, akkor az EIOPA irányelv vonatkozó szabályait kell figyelembe venni a fogyasztó szabadon választhat, kell, hogy választhasson, és ismernie kell az összes terméket és az ehhez kapcsolódó, ehhez kapcsolódó árakat. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagy többséggel kell elfogadnunk ezt a javaslatot. Köszönöm. Schmidt úr következik az ALDE nevében két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Itt egy olyan politikai kérdésről van szó, amely egy kényes, érzékeny kérdéskör. A biztosítás közvetítők szabályozása eltérő a különböző országokban, és bizonyos tilalmak, korlátozások övezik egyes országokban. Felmerül az a veszély, hogy a közvetítő nem minden esetben jár el az ügyfelei érdekében. Nem a fogyasztók érdekét szolgálja. Ugyanakkor az sem jó, hogyha nagy, nagy biztosító társaságok monopóliumot élveznek. Tehát az irányelvet életbe léptetve úgy gondolom, hogy elsősorban azokat az országokat kell célba venni, amelyek szigorúbb szabályokat írnak elő a a jutalékokra. Most angolul folytatom. A MIFID-del kapcsolatban szeretném a bizottságot, és Langen urat is arról kérdezni, hogy a gyakorlatban mit jelent ez az összefüggés, amelyről szó esett. És kedves barátom, Gigold úr, öntől hallottam, hogy a négyes, illetve az ötös módosítónak semmiféle hatása nem lesz a jövőbeni egyeztetésekre. A MIFID, illetve az AMD kettes összehangolásáról. Én pont az ellenkezőt hallottam. Gigold úr 8-9 10-es, 11-es módosítója értelmében nehezebbé válna a jogi, illetve a szakmai megoldás. A kérdésem, biztos úr, Langen úr, elége a 4-es, 5-ös módosító ahhoz, hogy összehangoljuk az Mifidet és az IMD 2-est mert úgy gondolom, hogy a holnapi szavazás kimenetelét ez erősen befolyásolja a frakcióm részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most a zöldek nevében Gígold úr következik. Egy perc. Kedves kollégák, a biztosítási piac az elmúlt években jelentette az egyik legerősebb lobbit. A fogyasztóvédelem számos problémát jelentett eh, ezen a területen, és eh, a MIFID-hez tartozó MIFID alá tartozó eh, termékek esetében jobban megvalósult a fogyasztóvédelem, mint a biztosítási termékeknél. Éppen ezért örülök, hogy a bizottság ezzel a tervezettel egy kiigazítást kíván tenni ezen a területen, erősíteni a fogyasztóvédelmet, ugyan egyes kompromisszumok a bizottság javaslatán gyengítenek. Vannak olyan módosítók, amelyek erősítik a fogyasztóvédelmet, mások gyengítik, további módosítók kikerülnek ebből a rendszerből. Szerintem olyan mércét kellene alkalmaznunk, ami lehetővé teszi az egyenlő versenyfeltételeket a banki termékek és a biztosítási termékek között. Ez kell, hogy a mérce legyen, és egy preambulum bekezdéssel ezt nem lehet elintézni, mert végül is a trialógus során nem vesznek minket komolyan. Én arra kérem a kollégákat, hogy ezt a megállapodást, erre a megállapodásra térjünk vissza. Grazie. Köszönöm szépen hogyha senki sem kér szót a spontán hozzászólások keretében, akkor ismételten biztos úr következik. Tessék, Várnyé úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék szólni, mert következetesen fogalmaztak a hozzászólók, kiemelték a lényegi kérdéseket. Először is a fogyasztóvédelem. Stáler asszony beszélt erről, erre a trialógusban kell majd kitérni, vagyis, hogy összehangoljuk ezzel, ahogy képviselőasszony ezt említettem, tehát a biztosítási ágazatnak a konkrétumaival össze kell hangolni a hátteret. Gál Perc asszony észrevételére annyit szeretnék mondani, hogy most megszületik ez a szabályozás, hasonló számos területe, területhez. Gigoldor, Sanchez Presedo és Schmittur ezzel nagyon is tisztában vannak. Fontos a felügyelet, az átláthatóság, a fogyasztóvédelem, a bankok feltőkésítése témájában is ezt tapasztalhattuk, és Gál Perc asszony szinten utalt arra, hogyha a válság előtt életben lettek volna ezek a szabályok, el lehetett volna kerülni egyes kétes ügyleteket, amelyek a befektetők számára, illetve a fogyasztók számára nagyon komoly károkat okoztak. Sanchez Presedo úrnak annyit szeretnék mondani, hogy a tájékozott döntés a szigorúan teljes körű tájékoztatás alapján kell, hogy meghozza a fogyasztó döntést, mert ez szolgálja a döntés szabadságát, illetve a fogyasztóvédelmet. Gigold úr, köszönöm szépen a támogatást, amelyet a felszólalásából kiéreztem. És Schmidt úrnak annyit szeretnék mondani, hogy a MIFID-del való összehangoltságot, illetve a 4-es, 5-ös módosítónak a jelentőségét firtatta ő. A trialógus során kell, hogy kialakuljanak majd ezek a részletek. Úgy gondolom, hogy az előadónak az a munkája a szándékos erre irányult, és még túl, nem tudok konkrétabb részleteket megfogalmazni ma, de a jövőben együtt fogunk dolgozni az előadóval, hogy kialakuljanak az összefüggések. Köszönöm szépen addig is a türelmét, a megértést. Rida la parola relatore. Köszönöm szépen. Tessék, jelentéstevő úr, Köszönöm szépen, elnök asszony, én is köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen méltányosan ítélik meg a kompromisszumokat, és köszönöm a biztos úrnak is, valamint az összes árnyék jelentéstevőnek köszönettel tartozom, Szányos Prezédo, és Schmidt, Gigold, Ashley Fox, Jürgen Klute, Fra, Steiler asszony, eltérő kiinduló pontból végül is egy nagyon jó vita kerekedett ki. Másodszorban, biztos úr, ez nem volt egy gyors döntési folyamat, 2012. július 3-án kezdtük el ezt a munkát, ami már majdnem másfél év, és a bizottság még mindig alszik az ügyön. Nem tudom, hogy mikor ér ez a történet a végére, nem tudom, minden esetre ebben a ciklusban már biztos, hogy nem. Steiner asszony azt mondta, hogy a peren kívüli vitarendezési rendszert szeretné erősíteni. Minden esetre arról a tagállamok döntsenek, hogy milyen fórum legyen az illetékes. Ezt nem kellene általános jelleggel előírni. Minden esetre köszönöm a támogatását. Sánchez Prezedo kolléga az összekapcsolt ügyletek kapcsán számos módosítót nyújtott be, Ole Schmidt némi módosítón eltérő állásponton volt, de végül is sikerült kompromisszumra jutnunk, és szerintem ez el, lehetővé teszi, hogy általános jelleggel szabályozok ezt a területet. A jutalékokkal kapcsolatos tilalomról is hallottunk. Szerintem itt helyesen hallottuk a különböző álláspontokat, a zöldek álláspontját. Véleményem szerint ez nem egy észszerű szabályozás, a négyes és az ötös módosító a MIFID-del kapcsolatosan, és amit ma már át tudunk venni, ezek a legtöbb módosítóban a szövegben szerepelnek, és szerintem jobb ez így, mint amit a MIFID e tekintetben előír. A különleges jellemzőket is fontos, hogy szem előtt tartsuk. Én most azonban nem akarok itt becsempészni olyan dolgokat a szabályozásba, ami nem függ össze, nem a biztosítási termékekkel kapcsolatos. Kikolt kollégának köszönöm minden esetre, hogy végül is hozzájárult a kompromisszumhoz ő is. Voltak egyéb módosítók is a zöldek részéről Egyet már említettem, tehát a jutalékokkal kapcsolatos tilalom, eh, ehhez nem tudok hozzájárulni a frakcióm nevében. Másodszorban pedig az 26A új bekezdés, eh, nevezetesen, hogy itt a eh, piaci beavatkozásról lenne szó. A nemzeti felügyeleti hatóságok illetékesége ez, és ezt az indítványt, vagy illetve az indítványának ezt a részét visszautasítanánk. Végig kellene azonban gondolni, hogy a kivételeket hogyan szabályozzuk. Egyelőre még a frakciónkban erről tárgyalunk, és holnap reggel majd e- az eredményről tájékoztatom, a tartalomról még egyszer, mert mi egy eléggé nagy frakció vagyunk. Nyilván ez a különbség a nagy és a kicsik között. Minden esetre addig is az összes résztvevőnek megköszönöm a közreműködését. Grazie, la discussione è chiusa. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárom. Holnap fél 12-kor kerül sor a szavazásra. Ora all'ordine del giorno c'è la Következő napirendő pontunk a Grosztet jelentés az egészségügy a növekedésért program 2014-2020. Megadom a szót a jelentéstevőnek, tessék.